So we begin... Elkezdjük tehát a szavazást, kérem, hogy mindenki készítse elő a szavazókártyáját is. Kollégáim, képviselőtársaim, köszönöm Thomas. Alelnök társam segített nekem, köszönöm. Napirend elfogadása, úgyhogy senki nem ellenzi, akkor ezt elfogadtuk. Nyelvi kiosztás. Van magyarra, és magyarról tolmácsolásra tolmácsok üdvözlik a hallgatóságokat. <clears throat> Most pedig már is a harmadik napi rendi pontra térhetünk rá. Elektronikus szavazás, nézzük meg, hogy mindenkinek megvan-e a szavazókártyája. Hogyha nem, akkor majd készfeltartással jelzi szavazatát. Nos, ezen szavazat kapcsán, szavazás kapcsán néhány észrevételt szeretnék tenni. A bizottságtól kaptunk egy nyilatkozatot, Jurova biztos asszony, jegyezte ezt, ezt mindenkihez eljuttattuk. Jelezni szeretném ugyanakkor, hogy az AFET levele, az AFET egy véleménye, de nem egy hivatalos vélemény. Ez egyszerűen egy non-paper, egy non-letter, egy eh, egy levél, nem több, mint egy levél, megszokott értelembe vett levél, nem formális vélemény, hanem levél, non-letter. Ezt szerettem volna elmondani mindenkinek, és most megadnám az előadónak a szót. Tessék, Jan, tiéd a szó. Köszönöm szépen, Claude, kedves kollégák. Hat év hat év vita, eszmecsere és tárgyalás áll mögöttünk az umbrella megállapodás, vagy az összefoglaló megállapodásról <coughs> az adatvédelem területén a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyekre vonatkozó adatok tekintetében. A megállapodás mintegy éve létrejött, de azóta is sok vita folyt, és időközben az Európai Bizottság is egy sor kérdést tisztázott. Egyértelművé tévem, hogy ö, hogyan kell értelmezni ezt a megállapodást. Nos, ezeket a ö, tisztázó megjegyzéseket a bizottság hivatalos ö, ügynökségben jeleníti meg, és ez három fontos pontot emel ki, amelyekre mindig eh, újra hivatkoztunk. teljesen világos, majd vita kezdetétől kezdve, hogy nincsen jogalapja az adatátadásnak, és a tagállamok és az, és az USA között, illetve az EU és az USA között kötött megállapodást egészíti ki ez a megállapodás, megfelelő biztosítékokat teremtve a személyes adatok védelmére. Amikor az adatokat átadják, akkor ez csak jogalappal együtt történhet, jogalapja kell, hogy legyen, ez pedig már egy hatalmas lépés előre. nem tekinthető ez adequacy decisionnek. Ilyen módon tehát az adatvédelmi hatóságok a tagállamokban bármikor ellenőrizhették, hogy az alapjogi karta és az adatvédelmi szabályok teljes egészében tiszteletben lettek-e tartva az adat átadás, kérelmezés és átadás során. Másodszorban. Ez a megállapodás az EU állampolgárai számára jogorvoslati lehetőségeket irányoz elő, és minden EU állampolgár megkapja ezen fellebbeteli jogokat, és ezekkel a jogokkal élni is lehet. Az is világos, hogy az EU az, e, az USA az USA-t eh, arra fogja sarkalni, hogy olyan állampolgárokra is vonatkozzon ez a megállapodás, akik az EU-ban vannak, de nem EU-s állampolgárok. Erre ma még nincsen lehetőség. A jogi feltételeket én úgy értelmezem, hogy ez a megállapodás a karta és a szerződés szellemében jogszerű volna a jogorvoslati záradék nélkül, Éppen ezért tehát örülnünk kell annak, hogy a Redress Avenue, tehát a jogorvoslati lehetőségeken túl ez a jogorvoslati út is nyitva áll. Hogyha van valami olyan szabály az USA jogában, amely korlátozza e megállapodásban foglalt alapjogokat, akkor ez természetesen a megállapodás hatálytalanítaná. Ahogy mondtam, e megállapodást nem alkalmazzák majd egész addig, amíg e, a végrehajtás kérdését nem tisztázzák. Például a Privacy Act által uh, tartalmazott kivételek, a terrorista finanszírozási program vagy a PNR adatok <clears throat> tekintetében még van mit tenni ez USA, uh, e, USA-nak, annak érdekében, hogy megfeleljen a rájuk nézve kötelező megállapodás, a, rájuk, a megállapodás rájuk nézve kötelező feladatainak. Mindent figyelembe véve azt mondhatjuk tehát, hogy nagyon nagy lépést teszünk-e megállapodás megkötésével az adatvédelem érdekében, az adatvédelem és az adatátadás sokkal szabályozottabb lesz, sokkal magasabb szintű lesz az adatvédelem a bilaterális megállapodásoknál. Egy szóval mindenképpen üdvözlöm a e megállapodást, és úgy hiszem, hogy jó szívvel fogadhatjuk el magunk is a e megállapodást. Köszönjük! az előadónak. Intfeld asszonynak egy ügyrendi felvetése van. Igen, csak tisztázni szeretnék egy kérdést az Európai Bizottság nyilatkozata kapcsán, hogy biztos lehessek abban, hogy mindenki ugyanúgy értelmezi ezt. Ez a kivételekről, a Privacy Act aluli kivételekről szól. A bizottság azt mondja, azt mondja, hogy ezen kivételek visszavonásáról a bizottság azt mondja, idézek, úgy tekinti, hogy csak ez biztosítja majd a 90-es C.1-es bekezdésének alkalmaz, teljes alkalmazását. A bizottság úgy gondolja, hogy az Umbrella megállapodás 90.1-es bekezdése a megállapodás központi pontját jelenti, amelyet teljes egészében feltétel nélkül alkalmazni kell. Egyetérte tehát az előadó velem abban, hogy ez azt jelenti, hogy amennyiben a kivételek, amelyekről beszélünk, a privacy szerinti kivételeket nem vonja vissza az USA fél, akkor úgy értelmezzük, hogy az USA az Umbrella Agreement, tehát a keretmegállapodást nem alkalmaz. Így értelmez? Igen, rendben van. az elődő bólít, bólogat. Egy szóval hát akkor lépjünk tovább a szavazásra. A, öm, nem még válaszolni akar, mielőtt az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti bűncselekmény a többi szavazásra térünk rá. Egyetértek Intfeld asszonyjal, hogyha az USA ezen megállapodás bármely cikkét nem alkalmazza, akkor az egész megállapodás érvényét veszti. Szofi, elnök úr, ez itt egy kulcskérdés, és ezt pontosan kell látnunk, hiszen az előadó valamit mond. Azt kérdezem tehát, hogy helyesen értelmezem a bizottság javaslatát, tudnom kell, hogy miről szavazok. Hát ennyi információt kapunk, és ezt nevezük demokráciának? Hogy olyasmiről szavazunk, amiről nem tudjuk, hogy mit jelent? Sophie megkapta a szót, nem kellenek itt a nyilatkozatok. Sophie, kérem, szavazzunk. No, no, no. We, we need to move to the vote. But it has to be quick, fast. Okay, I'd like to answer one... Röviden válaszolni szeretnék, de világosan. A bizottság tisztázó levele világossá teszi, hogy az EU részéről ezt a megállapodást teljes egészében alkalmazni kell e pont tekintetében. Ha e pontot az Egyesült Államok nem alkalmazza, akkor az egyesség nem kerül alkalmazásra. Az is világos, azért is fontos ez, mert nem tudjuk, hogy az új USA adminisztráció hogyan kezeli majd ezt a megállapodást. Azonban mi csupán akkor akarjuk elfogadni ezt a megállapodást, hogyha mindkét fél teljes egészében alkalmazza azt. Rendben van, akkor szavazzunk, egyes, kettes módosító ezek azonosok, mindenki készen áll? Akkor megnyitom a szavazást, hát készen állnak, látom én, hogy készen állnak. Én is elveszítettem a szavazókártyámat. Okay, just, just one second. One second, colleagues. Just quiet for one second. Egy pillanat, kollégák, egy pillanat. Animated and noisy today. Micsoda ma itt a teremben, kollégák. Gomes asszonynak nincs itt a kártyája, rendben van. Van-e más valaki, akinek nincs itt a kártyája? Mármint a szavazókártyája, Grízbek asszony, Kornélia. És a gépe, az önnek a gépe nem működik. Mi van, hogyha átülne egy másik helyre? Egy pillanat, megvárjuk, amíg átül. Ernst asszony egy másik szavazógéphez ül át, Gómez asszony és Grisbeck asszony meg eh, kézzel jelzik majd szavazati hajlandóságukat. Nem is hajlandóságukat, hanem azt, hogy hogyan szavaznak. Igen, igen, megadom neked is, önnek is. Az előadó még valamit szeretne tisztázni a szavazás előtt, eh, illetve a szavazás közben, majd egyes bekezdés az egyes és kettes módosító vonatkozik ezekre, ezek a visszautasításra vonatkozó kezdeményezések. Megnyitom a szavazást. The vote is open. Okay, is everyone voted? The... Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva, 40-10 ellenében elutasítva. Végszavazás, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Has everyone voted? The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 41 igen, 4 nem, 6 tartózkodás mellett. Gratulálunk az előadónak. Köszönöm kollégák, a szavazási időnek vége van, és tovább is lépünk a napirend következő pontjainak taglalására. Kérem, hogy mindenki lehetőség szerint csendbe hagyja el az üléstermet annak érdekében, hogy a következő napirendi pontra térhessünk rá. Quietly, thank you. Colleagues, let's move to... Kedves kollégák, a négyes napirendi pont következik. We go to the coordination of certain a tagállamok a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolása a változó piaci realitásokra tekintettel. Angelika Mlinár a jelentéstevő, meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden összefoglalnám a javaslatomat az új javaslat, amelyet az Európai Bizottság májusban fogadott el, eh, arra vonatkozik, hogy eh, a technikai előrelépést, a fogyasztók igényeinek változását így figyelembe vegye, a videó megosztó platformokat is figyelembe vegye, és hogy a, kisebb, eh, a kiskorúak számára káros tartalmak terjedését megakadályozza, illetve a um, gyűlöletbeszéd terjedését megakadályozza. Nem ugyanaz a jogi státusz most, mint a, a, a Lisszaboni szerződés előtt, mert most már a most már a karta is a szerződésekkel egyenlő értékű. Ezért korábban nem voltunk részei ennek a témának a kulturális bizottsággal illetékességi vitába bocsátkoztunk, amit mi elvesztettünk, de megtanultuk ebből a leckét. A jövőben nagyon koherensnek kell lenni, és meg kell védenünk politikai nyomás ellenére is az illetékességünket, ami a témát illeti, az érdemi kérdéseket illeti, öt dologra koncentráltam, az illegális tartalmak kérdése, a kiskorúak védelme, a gyűlöletbeszéddel, valamint az erőszakra és a gyűlöletre osztítással kapcsolatos megközelítés, kiskorúak védelme káros tartalmaktól, illetve a szabályozók függetlensége európai és nemzeti szinten. Erre az utolsó dologra szeretnék koncentrálni, amire azt gondolom, hogy a sajtószabadság és a média pluralizmus szempontjából nagyon fontos a koherencia. Gyakran ítéltünk el tagállamokat, nem csak azért, mert az alapjogokat sértették meg ezen a területen. Most itt valóban különbséget eh, érhetünk el, és az alapjogok megsértését az audiovizuális ágazatban is szankcionálni tudja majd ennek köszönhetően az Európai Bizottság. Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, várom az együttműködést, és szeretnék koherens és egyértelmű um, álláspontot elfogadni velük, és remélem, hogy a hangunkat hallathatjuk a Kulturális Bizottságban is. Itt vannak az árnyék jelentéstevők, mondja az elnök. Szeretne valaki hozzászólni? Tessék. Thank you, Chair. Um, I think the... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ami az audiovizuális média szolgáltatások irányel felvizsgáltat illeti, ez eh, üdvözlendő. Az Európai Parlament többször is kérte ennek a felülvizsgálatát, hiszen a technológia fejlődik és a piac is alakul. Azt is tudnunk kell, hogy az irányelv hangsúlyozza az alapjogok fontosságát és az alapjogi kartában leírt elvek betartását. Ami a kiskorúak védelmét illeti, ez nagyon fontos a mi politikai frakciónk számára, úgyhogy én azt gondolom, hogy a legmagasabb szintű védelmet kell biztosítani. A gyermekek védelme és az ő biztonságos fejlődésük az egyik legfontosabb elve és célja az Európai Uniónak. Az Európai Unió alapjogi kartájának 24-es cikkelre ki is tér. Ebben az összefüggésben az Európai Parlament az elmúlt években többször felhívta erre a figyelmet. A gyerekek védelméről szóló irányelv a digitális világban, illetve a gyermekek szexuális kizsákmányolása az interneten, ezen témákban fogadtunk el jogszabályokat. Ezért tehát a gyermekek védelme az online világban elengedhetetlen, nem szabad itt kivételeket lehetővé tenni, ez kulcsfontosságú. Emellett még egy dolog van, amit el kell mondani a korábbi hetes cikk, az irányelv korábbi hetes cikkelvel kapcsolatban, amit a jelenlegi felülvizsgálatban töröltünk. A hetes cikk azt írt elő, hogy a média szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a szolgáltatásaik lépésről lépésre hozzáférhetővé váljanak a látási vagy hallási problémákkal küzdők számára is. És azt gondolom, hogy egy általános keretet kell elfogadni a hozzáférhetőséggel kapcsolatban, termékek és szolgáltatások szempontjából. Az ENSZ fogyatékossággal élők jogairól szóló egyezményével összehang, összhangban. Amíg azonban egy ilyen eh, eszköz életbe lép, a tagállamoknak támogatniuk kell a jelbeszéddel tolmácsolt eh, mm, programokat, a feliratozást, és az audiovizuális média szolgáltatásokról szóló irányelv külön cikkének kell foglalkoznia ezzel. Szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek, hogy hogy eh, az erőfeszítéseiért és az együttműködési készségéért köszönöm. Pável úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. Én egyetértek a kollégákkal, és az audiovizuális szolgáltatásokról szóló irányel felülvizsgálatát én is üdvözlöm. A piac változik, a szükségletek változnak, és fel kell venni a tempót. Miller asszonynak köszönöm szépen a munkáját. Azt hiszem, hogy az öt kulcsfontosságú téma teljes mértékben feldolgozásra kerül a véleménytervezetében. Az egyik fontos fókusz az ERGA függetlensége, ez elengedhetetlen számunkra. Az Európai Unió jelenlegi politikai klímájában azt gondolom, hogy ez a függetlenség fontosabb, mint bármikor máskor. Az online platformok fontos szerepet játszanak a káros tartalmak elleni harcban. A, a bűnöldöző eh, szerveknek együtt kell működniük a magánszférával ennek a témának a megoldásában, de nem eh, alapozhatunk teljes mértében a magáncégek eh, arra, hogy a magánvállalkozások aktivizálják magukat. Az ex ante ellenőrzést preferálja a, a tervezet. Azt gondolom, hogy ez a vélemény szabad, véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásához vezet, a cenzúr, cenzúrához, öncenzúrához vezethet, úgyhogy azt hiszem, hogy a illetékes szakbizottsága még egyszer ezt meg kell vizsgálni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretne még valaki hozzászólni, Jan Ábrecht? Köszönöm szépen. Én is gratulálok a jelentéstevőnek. Kiváló javaslatot készített. Azt hiszem, hogy a tervezett megfelelő irányba mutat, főleg ami azt illeti, hogy a tartalom definíciójára sor, sort kell keríteni, illetve az átláthatóság, a szükségesség, az arányosság elvének hangsúlyozásával, illetve az alapjogi karta, főleg az 52-es cikk tiszteletben tartása elengedhetetlen. Ez egy nagyon fontos pontosítás, ami a végrehajtást illeti. Vannak egyes olyan pontok, amelyekben még vannak kérdéseink, például különböző szabályozási feladatokkal kapcsolatban, hogy ki a felelős a tagállamok vagy a bizottság, harmonizációra lenne szükség. Azt gondolom, hogy nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az európai szabályozói szervet, ennek szerepét, ahelyett, hogy az Európai Bizottságot vonnánk ebbe bele, de ez csak néhány gondolatébresztő ami a kor verifikálását illeti, akármilyen programot eh, használunk, eh, nagyon fontos, hogy ne további személyes adatok feldolgozásához eh, vezessen ez. Az adatvédelem szempontjából fontos ez. Nem akarunk egy felővizsgálati, folyamatos ellenőrzési infrastruktúrát, annak biztosítása érdekében, hogy gyerekek nem férnek hozzá bizonyos tartalmakhoz, tehát az adatvédelem további fenntartása nagyon fontos. Ami a gyűlöletbeszédet illeti a 27-es módosítást, ez is megfelelő irányba mutat, bizonyos kategóriákat kiegészítjük ezt, ez érzékeny információ, érzékeny pontok, szexuális orientáció, stb. Talán nem eléggé világos ez még, de végül itt arról szól, hogy ezen típusok felsorolásának célja, hogy tovább egyszerű, egyértelműsítse e, a fogalmat, ugyanakkor önmagukban nem szolgálhatnak alapul az audiovizuális tartalom hozzáférhetővé tételének korlátozására. Azt szeretném tehát tudni, hogy hogyan lehet egy kicsit világosabban, pontosabban fogalmazni e, ebben a módosító javaslatban. Ami a tartalmak letiltását illeti, ez is egy nagyon érzékeny kérdés. Hogyan lehet e, ezt e, lehetővé tenni, illetve megszervezni? Ami az eljárási pontokat illeti, ki kell tartanunk amellett, hogy mindig legyen bírói felővizsgálat, de bírói engedély is, hogyha blokkolásra kerül sor. Ez az én megjegyzésem, de összességében nagyon elégedett vagyok, és remélem, hogy az illetékes bizottság eljárására hatással lehetünk, hiszen ez egy nagyon fontos téma, főleg nem szabad elfelejtenünk, hogy a független szabályozók megvédése, védelme, függetlenségének garantálása is a feladatunk. Köszönöm szépen. Dalton úr az első, de nem kell félni, mondja az elnök, mindenki szót kap, de először az árnyék jelentéstevőknek adok szót. De én is árnyékjelentéste vagyok, az LKR vagyok, de bocsánat, erről nem kaptam információt, mondja az elnök. Most már tudom. Elnézést. Semmi probléma. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nagyon sok mindent eh, tett E, annak érdekében, hogy jó irányba mozdítsa el ezt a e, jelentést, e, például a kiskorúak védelme, a gyűlöletbeszéd elleni fellépés, ez itt jó irányba haladunk. Aztán további pontosításra van szükség, mit jelent a káros tartalom, mit jelent a erőszakra vagy gyűlöletre úszítás, ezt tiszteletben kell tartani, azt hiszem, hogy kicsit, hogyha túlságosan messze megyünk, és túlmegyünk a szexuális orientációban, fai, nemi megkülönböztetésen, stb., akkor, akkor káosz lesz ebből. Aztán a, az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvben foglalt biztosítékokról szóló fejezet is nagyon jó. Egy kicsit aggaszt engem az, hogy az Európai Bizottság felügyelő szerepet kapjon, főleg ami az ergát illeti. Ez tagállami felügyelet alá tartoznak a, a nemzeti szabályozók. Az audiovizuális szolgáltatások a területi elvnek megfelelően kell, hogy megvalósuljanak, a tagállamok felelősek itt tehát, és nekik kell biztosítaniuk a jogok érvényesülését a saját területükön, úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennünk, hogyha a tagállamok jogaiba bele akarunk avatkozni, vagy ezt korlátozni akarjuk. Minden mellett azt is el kell mondanom, hogy kritikus jelentőségű, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk a védelem és a tartalomhoz való hozzáférés korlátozása között, és várom a konstruktív együttműködést a jelentéstevővel, a többi árnyék jelentéstevővel, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg. Elnök, elnézést, nem kaptuk meg azt információt, hogy az EKR mely illusztris tagja az e, árnyék jelentéstevő, úgyhogy ezért nem kapott e, szót. Elnézést még egyszer. Köszönöm, köszönöm, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek e, a remek munkáért, és szeretném a kiskorúak jogaival foglalkozó intercsoport elnökként fejne a figyelmet a kiskorúak szempontjaira, amelyet minden európai intézménynek figyelem szem előtt kell tartani minden jogszabály esetében, amelyet elfogadnak. Ugye tudjuk, hogy a gyermekek, a kamaszkorok, kamaszkorúak nagyon könnyen kapcsolódnak az internetre, és használják az audio-vizuális tartalmat, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy védtelenebbek ezekkel szemben. Ugye a bizottság javaslatában szerepel, hogy a gyermekek és a kamaszok gyakran nem is érzékelik a fenyegetéseket, veszélyeket, amelyek az internetből származnak. Ugye itt van a gyermekpornográfia veszélye, valamint az erőszakos vagy gyűlöletre uszító tartalmakból eredő veszélyek. Még egyszer köszönöm a kollégáknak a remek munkát. Nagyon sok más vetületet is tartalmaz persze a szöveg, de nagyon fontos különösen számomra a kiskorúak érdekének és jogainak védelme. Köszönöm. Thank you very much. And Mrs. Lauriston. Köszönöm szépen, Lauriston képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is támogatom a jelentéstevő álláspontját. És eh, én is kapcsolatban állok újságírókkal, és ők is nagyon eh, aggasztónak találták ezt, eh, hogy a másik bizottság kapja meg ezt a jelentést, illetve a felülvizsgálati szerep, stb az mi álláspontunk nagyon fontos ebben, és nagyon örülök, hogy egyhangúak vagyunk. Ami a gyermekeket illeti, mindenképpen egyetértünk, hogy a gyermekeket védeni kell, de azt is el kell mondanunk, hogy sok kutatás készült a gyermekek és az erőszak összefüggéséről. A legnagyobb probléma, ami ezekből felmerül, az, hogy a gyerekek egyedül vannak ebben a virtuális világban egyedül vannak, nem kommunikálnak a szülőkkel, a, gyerekek nem, a szülők nem tudják, hogy a gyerekek mit csinálnak, a, gyere, a tanárok se tudják, hogy mit csinálnak a gyerekek ott. Ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz a gyermekeket védeni, hogyha bármilyen egy szülői vagy pedagógiai támogatás nélkül hagyjuk őket. a tudatosság felé, felélesztése nagyon fontos, erősítése nagyon fontos. Ami az erőszakos tartalmakat illeti, ez is nagyon fontos. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kutatás azt mutatja, hogy a legszörnyűbb tartalom a hírek. A hírek. Minden nap a gyerekek azt látják, hogy háború van, erőszak van, és ez tényleg zavarja, megzavarja őket, aggasztja őket. Nálunk például tudjuk, hogy az általános iskolában tíz éves gyerekek sírva nézik azt, hogy Donald Trump nyeri meg a választásokat. Ezt nem most találtam ki. Számukra maga Donald Trump is erőszak. Tehát érzelmi és az egyéni reakciók nagyon fontosak. A gyermekeket meg kell védeni a mindennapos érzelmi stressztől. mi látjuk azt, hogy, ami bizonyos, hogy, hogy bizonyos szabályokat fogadunk el, e, és ezt úgy gondoljuk, hogy ez jó, e, de közben a kutatás azt mutatja, hogy a probléma gyökere másút van. A szülők, a tanárok, az idősebb testvérek, az NGO-k nagyon fontos szerepet játszanak. Az önszabályozás is elengedhetetlen. És én támogatom az önszabályozást, a professzionális önszabályozást, és nem valami fentről induló bürokratikus ellenőrzést. Köszönöm szépen, kérem még valaki szót, kérdezi az elnök, ha nem, akkor a jelentéstevőnek visszadom a szót, és kérem, hogy az eljárásról tájékoztasson bennünket. Én nagyra értékelem azt, amit mondott, az 53-as szikará tartozik most mindez. A kollégák hozzájárulása fontos, de e, a téma tartalmilag is a libe e, illetékességébe is tartozik. Mind a mellett, ami történt, és az 53-as cikket figyelembe véve, azt kívánom, hogy a jelentéstevő, az árnyék jelentéstevőkkel együtt világos véleményt tudjon kidolgozni, és hallassa a libe hangját. Nagyra értékelem a hozzáállását, megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, köszönöm az észrevételeit, elnök úr, és köszönöm az árnyék jelentéstevők meglátásait. Látom, hogy koherensen kialakult a közös vélemény, és hallathatjuk a hangunkat, mindes, mit több ezt meg is jeleníthetjük az írásos jelentésben. Köszönöm az együttműködésüket, látom, hogy mindenki egy irányba húz, egy irányba halad. Persze nem lesz ez könnyű, az internet szabályozókkal múlt héten egy meghallgatást tartottunk Brüsszelben, ahol a kult két előadójának véleménye messze volt a mi véleményünktől, meg a bizottság véleményétől, de összességében azt hiszem, hogy ahogyan Pavel úr is mondta, fontos, hogy elkezdődött a párbeszéd. Számítok az önök támogatására, de a harc folytatódik, győzelemre visszük a harcot. Köszönjük szépen! Valóban nagyon sok tudás gyűjt, gyűlt össze önnél és a szakértőknél ezen izgalmas módosító kapcsán, már december 2-a déli 12 óra módosítók benyújtásának határidején. Kollégák, utolsó napi rendi pont az Európai Unió menekültügyi ügynöksége. Az előadó nem tud itt lenni, De Anna Gomes az SND nevében elmondja az előadó véleményét. Rövid bevezető. A menekültügyi reformcsomag arról van szó, és a menekültügyi támogató iroda, az EAZO teljes jogú ügynökségé való átalakulásáról van szó. 582 módosítót nyújtottak be, erről számol be Anna Gomes, Niedermüller Péter magyar hangja, vagy a angol hangja, Köszönöm Anna, hogy rendelkezésre álltál és helyes, helyettesíted az elődöt, aki nem tud itt lenni, még egyszer mondjuk Niedermüller Pétert. Szóval Anna Gomas. Köszönöm szépen. Valóban Péter arra kért meg, hogy a következő körül számoljak be. 648 módosítót kaptunk az Európai Ügy, Uniós Menekültügynökségi Rendelet kapcsán. Meg szeretnénk ragadni a lehetőséget, hogy mindenkinek megköszönjük hozzászólását. Örülünk, hogy széleskörű támogatást kapott a javaslat. Az EASZ-ot ügynökségé akarja átalakítani ez a javaslat, és így a a közös európai menekültügyi rendszer, a CEAS még jobban működhet. Sokan támogatják azt, hogy növeljék az ügynökség operatív és gazdasági kapacitásait, az emberi erőforrásait emeljék meg, tehát több munkaerőt vegyenek föl, és szorosabbra fűzzék a kapcsolatot az UNHCR-rel, és megfelelő tagállami operatív és technikai támogatást adjanak. Az e az út pozitívabban látjuk, mint a Frontexet, de Niedermüller Péter ugyanakkor meg győződve, hogy az alapjogok védelmét nem kompromitálhatjuk. Ez egy alapcél. Ez a cél megjelenik a módosítók során is. Ki kell emelni azt is, hogy az Európai Unió menekültügyi ügynöksége és az Európai határ és határügynökség és parti őrségi ügynökség azonos jogokat kell, hogy kapjanak, illetve meg kell előzni a párhuzamosságok kialakulását, és megfelelő elemzéseket kell végezni. Örömmel látom, hogy a módosítók legtöbbje támogatja azt, hogy az EASO-ból kialakító ügynökség kult szerepet kapjon a tagállami menekültügyi rendszer felügyeletében, nyomon követésében, megakadályozva így az eszkalációt, az olyan helyzetek létrejöttét, amelyek geopardájzolják, veszélyeztetik a közös menekültügyi rendszer működését. A nyomon követés nem lesz elegendő, szankciós mechanizmusokra is szükség van. Egy sor gondolat fogalmazódott meg, ennek kapcsán ezekről vita van. Niedermüller Péter, az előadó, optimista, hogy december 8 előtt sikerül megállapodásra jutni az árnyék jelentéstevőkkel, és eddigre szavazás kész állapotban lesz a jelentéstervezet. Köszönöm, Annam! Az árnyék jelentéstevők itt vannak, kikéri ezt, hogy Koelio képviselő. Köszönöm, elnök úr. Meg szeretném köszönni Anna Gomásnak ezt a jelentést. És hangsúlyozni szeretném, hogy Nédermüller Péter nagyon konstruktívan állt hozzá, sőt a többi árnyék jelentést is nagyon konstruktívan állt hozzá a kérdéshez. Nagyon fontos dossziéről van szó, hiszen így ennek segítségével lehet megteremteni a közös menekültügyi rendszert, illetve annak a biztosítását, működését, és biztosítva azt, hogy a tagállamok is készek eh, a kihívásokra megfelelő eh, európai szolidáris, szolidaritáson alapuló választ adni. Ugyanakkor a tagállamok még mindig hatalmas eh, tagállamokra nagy nyomás nehezkedik. Három észrevételem van, elmondva, hogy remélem én is, hogy év végéig lezárhatjuk ezt a dossziét. Egyrészt a, az ügynökség a menekültügyi döntésekben lehető legnagyobb koherenciát kell, hogy biztosítsa, annak érdekében, hogy az ezájlum shopping és a szekundér mozgás jelenségét elkerüljük, a szakértelmet meg kell erősíteni az ügynökségnél, úgy, hogy a származási ország információ megbízható legyen, és megfelelő képzést adjunk a munkatársaknak. Bizt, másodszorban biztosítani kell, hogy az ügynökség segít azon tagállamoknak, akiknek segítségre van szükségük, gyorsan teszi ezt meg, és függetlenül a nemzeti egoizmusoktól. Ezért a szakértők egy nagy és jó púliára van szükségünk, csoportjára van szükségünk, akiket bármikor be lehet vetni harmadsorban. Erős nyomonkövetési, monitorozási mechanizmusra van szükség, amely növeli a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat, és kölcsönösen támogathatóvá teszi az egyes rendszereket a mechanizmus fel kell, hogy készüljön egy krízisre, biztosítva a közös európai menekültügyi rendszer működését. Ez a mechanizmus a nemzeti menekültügyi rendszerek kész működését is vizsgálja. Ez egy olyan mechanizmus, amely ugyanakkor szankcionálja azokat a tagállamokat, akik szándékosan nem alkalmazzák a közös európai menekültügyi rendszer előírásait. Nem értem, hogy hogyan fogadhatjuk el, hogy egy tagállam nem teljesíti a kötelezettségeit, de ugyanakkor a Schengeni szabad térségben részt vállalhat. Köszönöm, Carlos. Ale úr az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Gomes asszonynak. Mondtam már korábban is, hogy az ECR támogatja az Európai Menekültügyi Ügynökség létrehozását, amennyiben ez hozzáadott értékkel jár a tagállamok számára. Másrészt ugyanakkor fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a kérvények, <clears throat> menekültügyi kérvények feldolgozás és értékelésének felelőssége a tagállamoknál maradjon, és ilyen módon nem fogadjuk el a közös feldolgozásra vonatkozó javaslatot. Kritikusan tekintünk a civil szervezetek szerepére, melyről sok módosító és kompromisszumos módosító szól. A bevándorlás, a menekültügyi kérdés politikai kérdés, és a civil szervezetek politikai semlegessége legalábbis megkérdőjelezhető. Szeretnénk ugyanakkor az Európai Menekültügyi Ügynökség áthelyezésben játszott szerepéről szóló kijelentéseket törölni a mm, szövegből. Az áthelyezést, az áttelepítést nem látjuk megoldásnak a, menekült krízisre. Az Európai Menekültügyi Rendszer és ennek egyik eszköze, az Európai Menekültügyi Hivatal mm, ügynökség, a menedékjog shopping rendszerét és a szekundér mozgást kell, hogy megakadályozza. Ez a fő feladata. Ilyen módon mindezt elmondva a legtöbb kompromisszumos javaslatról úgy gondoljuk, hogy sajnos nem javítja a bizottság javaslatát. Köszönöm. Kérje még valaki a szót, ha nem, akkor Annának adnám meg a szót. Igen, röviden. Carlos Coelho val értenék egyet, illetve visszatérnék arra, amit mondott, hogy ho, hogyha egy ország nem teljesíti az európai közös menekültügyi rendszerben ráháruló kötelezettségeket, akkor ki kellene zárni és engeni rendszerből. Örülök, hogy a kollégák is ezt így gondolják. Van itt még egy gondolat, amelyre megkért Péter, hogy emeljem ki, mégpedig fontos, hogy a munka párhuzamosságát elkerüljük, tehát az európai határ és, és parti őrség és az új menekültügyi ügynökség közötti párhuzamosságokat el kell kerülni. Az Európai Menekültügyi Ügynökség szerepe ugyanakkor a végrehajtás biztosításában rejlik, ezért meg kell erősítenünk az ügynökséget, annak érdekében, hogy valóban segíthessék a tagállamokat, amelyek nem teljesítik kötelezettségeiket. A kötelezettségek során nem csak a menekültügyi kérelmek feldolgozására gondolok, hanem más kötelezettségekre. Például Görögországban nagyon nehéz a helyzet, ezt jól tudjuk. És mind a technikai segítségnyújtás, melyet az ügynökség adhatna, mind az adatfeldolgozás segíthetne. Az EASO munkatársaival tárgyaltam, akik eh, a görög hatóságokat segítik, de egy sor problémáról számoltak be, és az EASO szerepe, az EASO-t egyébként meg lehetne erősíteni ő munkatársak felvételével, de hát ugye mi történt, mi értelme van a több munkatársnak, ha a görög hatóságok azt mondják, hogy nemzeti hatáskörükkel élnek, és az EÁZÓ szerepe korlátozott? Egy szabad úgy gondolom, hogy ezt a szempontot ki kell hangsúlyozni. Ami pedig az áttelepítés feltételeit illeti, itt is van még mit tisztázni. Köszönöm szépen, Anna. December 8-án tárgyalunk a Libében erről az ülésről. Köszönöm Annának, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, kedves kollégáim. Ezzel lezárjuk az ülést. Egyebek alatt nincsen közlendőm. A következő ülésünk november 28-29-én kerül sor a következő ülésünkre. Köszönöm kollégák, az ülést lezárom.